tesszük. Most felfüggesztem az ülést, és szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljött és részt vett a vitában. Megköszönöm biztos úrnak, hogy eljött, és az elnök úr a tolmácsoknak is megköszöni a munkát, és mindenkinek jó éjszakát kíván, illetve jó étvágyat a vacsorához, bár a lengyel közmondás szerint a reggelit egyedül eszi az ember, a vacsorát a barátaival osztja meg, az ebédet a barátaival osztja meg, a vacsorát pedig az ellenségeinek szolgálja fel.